a konzervatív frakciótól kaptam az interparlamentáris delegációkba és a szakbizottságokba néhány kinevezési javaslatot, ezek megjelennek a mai ülés jegyzőkönyvében. Ha ezzel kapcsolatban nincs megjegyzés vagy ellenvetés a jegyzőkönyv elfogadásáig, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk ezeket a kinevezéseket. Most pedig